Right, ladies and gentlemen, well, welcome to this... Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit a külügyi bizottság ülésén ezen a csodálatos hétfő délutánon. Kérem a kollégákat, hogy a, hagyják abba a trécselést. Ma kicsit olyan vagyok, mint az osztályfőnök. Napirend módosít, napirendel kezdjük a 16-os Pierre Krimbül úrral folytatott vita erre nem kerül sor közösen a devevel, de persze mindenki továbbra is meg van hívva erre a napirendi pontra. Ezzel az egy módosítással elfogadott nekintjük a napirendi pontot. Elnöki bejelentések, úgy látom, hogy nincs semmi bejelenteni valóm, vagy úgy mégis a tízes napirendi pontra vonatkozóan ezt zárt ajtók mögött fogjuk tárgyalni, hogyha nincsen senkinek ellenvetése, tehát Észak-Korea zárt ajtók előtt. Az utóbb, legutóbbi ülésünk jegyzőkönyve július 10-11, illetve augusztus 30-31-i jegyzőkönyvről beszélünk. Hogyha senkinek nincs megjegyzése, akkor az ülés végéig ezt jelezze, ha nem, akkor elfogadnak. Tekintjük a jegyzőkönyveket, következzük a 4-es és 5-ös rendi pont, közösen kerülnek ezek napi rendre. Az szakbizottságunk által megrendelt tanulmányokról beszélünk, Ukrajna, Grúzia és Moldova, illetve különös tekintettel Ukrajnára, ugye itt a társulási és szabadkereskedelmi megállapodásokról beszélünk, a másik pedig a Örményország és az Érbajcsen témájában ugyanez az ötös napi rendi pont ajánlások a tanácsnak, a bizottságnak, a külszolgálatnak a keleti partnerséggel kapcsolatban a 2017 novemberi csúcs a két tanulmányjal kezdjük ezt a napot, mielőtt Andrikiene asszony és Frankenstein úr készített jelentésekre áttérnénk. Az említett tanulmányok alapján megfelelő tudással bírunk majd, hogy a jövő év első felében elkészítsük az említett ország témájában a jelentéseinket, esetleg tényfeltáró missziókat is szervezünk ebbe a régióba. Ezért azt várjuk a szakértőinktől, hogy világítsanak rá mélységében az EU és a partnerországok, említett partnerországok közötti kapcsolatok legfrissebb fejleményeire, és szakpolitikai ajánlásokat is várunk tőlük. Három elismert szakértőt kérek fel, hogy ismertessék a tanulmányokat. Bal oldalamon Jarabik Balázs, aki a Carnegie Endowment for International Peace tudományos munkatársa, aki közép-kelet-európa szakértő, különösen Ukrajna tartozik a szakértői területéhez. Ő fog az Ukrajna, Moldova és Grúzia val kötött társulási megállapodások végrehajtásáról beszélni. Aztán dr. Laila Aljeva, aki a két úriember között ül, aki Oxfordon tanít, illetve a azerbajdzsáni bakúi think tank vezetője, John Hopkins University Society, az Open Society Institute, az UNDP, illetve a NATO főiskola is tanított már. Ő az EU-Azerbajdzsán megállapodásról fog beszélni, és végül, de nem utolsó sorban, dr. Hrant Kostanyán kell bemutassam, aki a CEPS kutatója Brüsszelben, és jól ismert szakértője az európai szomszédság politikának, főként Oroszország témájában. A Vesalius College-ban és a College of Europe-ban tanít, ő pedig az EU-Örményország megalapodásra fog koncentrálni. Üdvözlöm tehát a három vendégünket, és meg is adom nekik a szót. Azt javaslom, hogy elsőként Jarabik Balázs kezdje a bemutatást. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra ez a meghívás. Nagy öröm számomra, hogy három ország esetében, Ukrajna, Moldávia és Grúzia esetében beszélhetek arról, hogy a társulási, társulási egyezményt hogyan hajtjuk végre. Szeretnék beszélni hogy ez, arról, hogy ez hogyan történik, milyen konklúziókra juthatunk erről, és még a gondok, és természetesen remélem, hogy kérdésekre is tudok majd válaszolni. Tíz percben szeretnék erről beszélni makroszint először is. Ukrajnával, Moldáviával és Grúziával az az EU soft power-jének megvalósulása volt az, hogy aláírtuk egyáltalán ezt, a, ezt az egyezményt. A 2004-es bővítés után felmerült a nagy kérdés, hogy a soft power mennyire lesz bevethető a keleti partnerségben, és úgy gondolom, hogy itt a példa arra, vagy a bizonyíték arra, hogy ez igenis megtörtént. Mobilizált társ, társadalmat láthatunk nagyon sok keleti partnerségi országban, nem mindenhol van itt, illetve Oroszország jelenlétét is tapasztalhatjuk. Nyilvánvalóan el kell mondani azt is, hogy nem feltétlenül nem feltétlenül ígérjük meg ezeknek az országoknak, hogy pénzügyi támogatást kapnak, illetve hogy valaha is beléphetnek az EU-ba. Még egy fontos dolog, amit makro szinten el kell mondanom, ez főleg Ukrajna esetében igaz, az egyezmény és annak a ratifikálása több szempontból is nagyon komoly hatással voltak az ukrán az ukrán valóságra, illetve az ukrán politikára. Mióta a Krimfélszigetet elfoglalták Ukrajnában, az egyensúly egyértelműen felborult, tehát egyre nőtt a nyugati, egyensúly, a nyugati befolyás, így aztán az egyezmény végrehajtása deklarált prioritás, és hogyha jobban megfigyeljük, hogy hogyan hagyják hogyan hagyják ezt végre, ezt az egyezményt, akkor látható, hogy bár kritizálták ezt, mégis ez megtörtént. Aztán egyértelmű az is, hogy Ukrajnában és Grúziában ezt egyértelműen támogatják. Moldávia az egyetlen magyarultabb eset. Ott az orosz, orosz külpolitika próbálkozik azzal, hogy a vezetőket és a közvéleményt is befolyásolja, de alapvetően az abban nyilvánul meg, hogy ugye korrupció van az országban, illetve a, megpróbálják befolyásolni a vezetőket. Moldávia egyébként nagyon jó esett tanulmány. túl korán kiáltottuk ki őket sikertörténetnek, de esettanulmánynak kiváló. Látható, hogy igazából az mutatja meg, hogy mennyire hatásos vagy eredményes egy ilyen egyezményt, hogy, egyezmény, hogy milyen társadalmi és gazdasági fejlődés történt az országban. Tehát ez alapján vizsgáljuk meg, hogy mennyire eredményes. Két politikai szempontról is szeretnék beszélni, amelyek az EU-s normák ellen léptek fel. A szegénység, a paternalizmus a vidéki területeken. Az oligarchák egyértelműen fölépnek ilyen szempontból, és hadd mondjam el azt, hogy az EU-s segélyt vidéki területeken sokkal struktúráltabban kell majd megvalósítani a decentralizáció, illetve az állami kapacitás és a közigazgatás javítása is nagyon fontos kell, hogy legyen, tehát ezt mindenképpen fejleszteni kell. Nagyon nagy a különbség a vidéki és a, városi fejlesztési között. Jó lenne, hogyha ezeket a problémákat megpróbálnák ki Ami a, ami a szabad kereskedelmi egyezményt illeti, Ukrajna esetében mint 37%-os volt ebben a tekintetben a volumen növekedés, de itt azt is meg kell említeni, hogy a kereskedelmi kapcsolatukat alapvetően megzavarta az orosz helyzet. Moldáviával kapcsolatban 36%-kal nőtt a volumen. Grúzia esetében túl nagy növekedés nem volt export esetében, de az EU segéllyel mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy a mezőgazdasági termelés növekedett, és ez a legnagyobb gazdasági ágazat Grúziában mindhárom országról elmondhatjuk azt, hogy a szabadkereső egyezmény esetében, illetve a társulási egyezmény esetében nem túlságosan jó a tájékoztatás, illetve a KKV-k számára sem elegendő információt tesznek elérhetővé. Aztán megvizsgáltuk, hogy pontosan mire használják fel az EU segít, segítjeket, segítséget, finanszírozást alapvetően a makro finanszírozási, makrogazdasági finanszírozást oldják ezt meg ebből, főleg Ukrajnában van ez így. Ugye most a nehéz időkben ez különösen fontos. Aztán van még egy dolog, amire sokkal jobban kéne koncentrálni a jövőben. Arról van szó, hogy mi a költsége annak, hogy a, a hogy ennek a két egyezménynek megfeleljenek a szobaforgó országok. Ezt korábban kiszámították, de sajnálatos módon itt egyenlőtlenségekről beszélhetünk, tehát az EU segénynél, illetve a szabadkereskedelmi egyezmény esetében. Mit említettem? A szociális és gazdasági előrelépés mértékén lehet igazán lemérni azt, hogy ezt mennyire sikerült megvalósítani. Az EU úgynevezett kompenzációra nem számít, nem szeretnénk ilyet adni a kereskedelmi területen. Struktúrális és kohéziós alapok formájában ezt a tagállamok megkapják, ugye a felmerült probléma miatt, de nyilvánvalóan a szobaforgó országok nem. Aztán az IMF csomagokról is beszélnünk kell. Az EU számára a mikrogazdasági stabilitás úgy tudjuk elérni, vagy mi azt preferálja az EU, hogy privatizáción, illetve megszorításokon keresztül éljünk el javulást. A privatizáció azért nem történik meg olyan gyorsan, mert a korrupció, a nem megfelelő intézményi háttér ezt megnehezíti. És ezzel mi nyilván nagyon gyorsan, ezt a problémát mi nagyon gyorsan nyilván nem tudjuk megoldani. Úgy, Nézzük a társulási egyezmény végrehajtását. Technikai és jogalkotási szempontból is van előrelépés mind a három országban, különös tekintettel Grúziában a a bírósági reformok, a jogállamiság, illetve a politikai akarat kérdése az, ami leginkább eh, megoldandó. Mindhárom országban problémát jelent az, hogy politikai befolyás alatt van a bíróság, az igazságszolgáltatás, ez alapvetően nem változott, bár az elmúlt időszakban Ukrajnában az új egyezmények, vagy intézmények, az új intézmények esetében, például a legfelsőbb bíróságnál ez már talán megváltozóban van. Ez nyilván időbe telik, de fontosnak tartom azt, hogy az EU erre a kérdésre koncentráljon. Néhány más szempontot is kiemelnék. Rendkívül polarizált a politika mind a három országban. Gyakorlatilag az ellenzék és a kormányzat között nincs megfelelő párbeszéd, pedig az EU létének egyik eleme, hogy ez megtörténjen ott. És bár Moldáviában és többi országok, országban is valamiféle megértést tapasztalhatunk, de ott annyira polarizált az orosz barát és nem orosz barát tábor között a helyzet, hogy ez megnehezíti ezt a dolgot. Nem valószínű, hogy az elnök, vagy a jövőbeni elnök szeretné, szeretne majd véget venni a társulási szerződésnek, úgyhogy erre nem túl sok esély van komoly eredményei vannak, tehát az EU fellépésének, de nem lehet tudni, hogy ez mennyire tartós. A döntő intézmények esetében nagyon fontos az, hogy újabb reformok történjenek a korrupcióval, a politikai polarizálással, polariz, polarizáltsággal sok, még nagyon sok teendő van, illetve Oroszország befolyása is megnehezíti a reformok végrehajtását. Ami a kritikákat illeti, elmondhatom azt, hogy nem mindig vagyunk túlságosan következetesek a feltételrendszerrel kapcsolatban, és ez nem segíti a hatékonyságot. Belső politikai dinamika miatt sajnos az oligarchák befolyása megnőtt, és az oligarchák továbbra is ellene dolgoznak a brüsszeli szándékoknak. Az EU mindent megtesz azért, hogy ne csupán azért támogasson egy-egy kormányt, mert az Európa barátnak mondják magukat. Nos, Grúzia esetében a polarizáltság, illetve az oligarchák jelenléte nagyon komoly gondot jelent, de 2012-ben békés politikai átmenetről beszélhetünk, illetve normalizálták a kereskedelmi kapcsolatot Oroszországgal és az EU-val, úgyhogy ha sikertörténeteket keresünk, akkor mindenképpen Grúziára kell gondolni társulási egyezmény, illetve a szabadkereskedelmi egyezmény mindenképpen a reformok egyik legkomolyabb motorja mint három országban. Ukrajna megpróbál egyens, megpróbált korábban egyensúlyozni Oroszország és az EU között, ugye ezek a, megváltoztak a feltételek, és gondoljunk el, gondolkodjunk el azon, hogy nem csak egy kihívás, hogy ezeket az országokat, meg, ezek az országok megreformáljanak, de hát nagyon komoly felelősséghez, felelősség is tartozik ehhez ne feledjük el, hogy Ukrajnának leginkább kölcsönöket adunk, nem, nem pedig vissza nem fizetendő segély, segélyeket. Úgyhogy ez is egy nagyon komoly felelősség. Nem minden esetben van meg a megfelelő finanszírozás, a, a ipar és az egyéb gazdasági ágak finanszírozására, megreformálására. Nos, A, ge- a geopolitikával kapcsolatos problémák vagy dinamika úgy tűnik, hogy lecsökkent Grúziában, viszont ott még konszolidációra van szükség. Úgy gondolom, hogy fennállnak a veszélye, hogy autoriter konszolidáció történik meg. Tehát az EU-nak az a feladata, hogy a politikai konszolidációt támogassa, ennek az alternatívája a politikai polarizálódás, de nagyon fontos az is, hogy a demokratikus normákat betartassuk. Nos, intézményeket kell létrehozni, leginkább ezekben az országban nem politikai kérdésről van leginkább tehát szó. Thank you, Mr. Jarabik. Köszönöm szépen Jarabik úrnak az előadását, és akkor most a második szakértőnket, dr. Alievát hallgatjuk meg. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy Azerbajdzsán valószínűleg az egyik legfontosabb ország ebben a régióban. Nem csak azért, mert hatalmas ország, és három ö, fontos ö, országgal határos, Oroszország ö, és Törökország, hanem olyan energiaerőforrásai vannak, és nemrégiben aláírtak néhány egyezményt, például a kokáért a gázellátással kapcsolatban, és nemrégiben írták alá a, az új PC megállapodást az olaj ellátással kapcsolatban is egészen 2050-ig. ez meghatározza az unióhoz fűződő sikeres kapcsolatot ezeken a területeken. Tehát az energiabiztonságra gondolok, biztonság együttműködésre, biztonságra, és bizonyos gazdasági területeken is, beruházás és kereskedelem területén. Ugyanakkor Azerbajdzsán uniós kapcsolatok tekintetében a reformok területén főleg ami a szabadságokat, illetve az emberi jogokat illeti, itt nem látunk túl rózsás képet, és ennek több oka is van. Egyrészt azért, mert párhuzamosan futott azzal, hogy az EU és uh, Azerbajdzsán távolodott egymástól. 2006-ban hasonló a szomszédos uh, köztársaságokkal kötve hasonló megállapodásokat kötöttek, tehát 2013-ban voltak hat hivatalos nyilatkozatok, hogy Azerbajdzsánt nem érdekelt az integrációban, hanem inkább egy egyenlő lapon történő együttműködésben. Ugye, hogy ez azért is így alakult, mert Azerbajdzsán nem látta ennek a viszonosságát Európa részéről, hiszen drámai események zajlottak akkoriban Azerbajdzsánban, következetesen az, főleg az energiaterületén Oroszországtól való függetlenedési politikát folytattak, nagyon kockázatos politikákat. Ugyanakkor nem látták az unió részéről egy viszonossági választ Azerbajdzsán saját biztonsági problémáira, ami a térség számára kulcsfontossága. Az az érzés, benyomás alakult ki Azerbajdzsában, hogy az Unió nem egyformán védi az a nemzetközileg elismert terület határait, mint más területeket, mint más területekét. Tehát ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy Azerbajdzsán kicsit eltávolodott. Aztán kialakult az az elképzelés is, hogy az Unió gyenge, gyenge tényező e, bizonyos fegyver megállapodások játszottak ebben szerepet, főleg a Grúziával vívott e, háború e, esetén Oroszország felé. Tehát eltértek az Oroszországtól független szakpolitikáktól, tehát egyensúlyoznak a következetes vezetés elvei mellett. Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy az, ahogy azt az irodalom is leírja ezen a területen, a gazdaság ösztönzőket nyújt a politika számára. De amellett, hogy a vezető számára eszközöket biztosít a céljaihoz, és lehetővé teszi a vezetés számára, hogy mozogjon, manőverezzen, és bizonyos távolságot tudjon tartani a szereplőktől, azoktól, akik ö, befolyásolják, vagy befolyást kívánnak gyakorolni a politikájára. Aztán ott van az a probléma, ami az Unió és Azerbajdzsán kapcsolatában fennel, ö, nevezetesen ez nem foglalkozott a reformok előtt álló strukturális akadályokkal. Például, hogy nincs egyensúly a társadalmi és állami kapcsolatok között, ahogy ezt korábban mondtam, és nem ruháztak be úgy, ahogy kellett volna a civil társadalom fejlesztésébe, itt sokkal nagyobb léptékű beruházásokra kellett volna sor kerülni, úgy, mint a szomszédos országokban. Ugyanakkor idén februárban indultak ugye a tárgyalások, meglehetősen szokatlan körülmények között, hiszen egészen egyedülálló, hogy ö, ö, hogy saját mm, tervezettel állnak elő, ami ugye pozitív, mert azt mutatja, hogy Azerbajdzsán érdekelt, érdeklődik, és érdekelt ebben a kapcsolatban, és ha úgy tetszik, felhívja az uniót, hogy egy fogy egyenrangú partnerként kezeljék egymást. Viszont a tárgyalások kezdetén már megmutatta azokat az eltéréseket, hogy mennyire eltérőek a politikai és biztonsági elképzelések, a karabahi esettel kapcsolatban, a politikai reformok kérdésében. És azt is mutatja, hogy egyrésztről Európa az Unió nagyobb pragmatizmust mutat, azáltal, hogy leül ez, ez a tárgyalóasztalhoz, de ez a pragmatizmus egy értékalapú megközelítést feltételez, és ettől, ha eltávolodunk, az kockázatot hordoz. Nem szabad megengedni, hogy ezt a megújult formát a kormány arra használja nagyon kényelmesen, hogy az uniós intézményekre és hagyományokra lecsapjon, ideértve a civil társadalmat, a politikai pluralitást és a szabadságjogokat ne tartsa tiszteletben. A, az Unió és Azerbajdzsán közötti kapcsolatot az aktivisták üldözése nem befolyásolta jelentősen, de ezzelről részletesen beszélhetünk, hiszen benne van a jelentésekben. Voltak esetek, az amnesti esetében voltak amnestiák, bizonyos embereket elengedtek, de nagy többségük még most is börtönben van. A politikai biztonsági kérdésekben Azerbajdzsán azért is fontos ország, mert befolyásolhat, befolyással bírhat a régió politikájára. És elégtelen beruházást látunk a demokrácia fejlődésébe, és, és látjuk ennek a negatív hatását, hogy visszaüt. A Grúziában az újságíró el rablása. Tehát itt, itt más országokban is, ahol ugye már nagyobb, elő, akik előre haladottabbak a demokrácia felé vezető úton, ez vezethet ilyen eseményekhez, és az eddigi nyomozás, hát mondjuk úgy, hogy nem volt sikeres túlságosan. Tudom, hogy a grúz civil szervezetek, civil társadalom rajta van, hogy vizsgálják ki ezt az esetet az azerbajdzsáni újságíró tekintetében, akit ugye most be, börtönben van Azerbajdzsánban. Kereskedelem és beruházás területén Azerbajdzsán érintette, nagyon is érintette az 150-es hordonkénti olajár zuhanása 2013-ban ugye már csak 30 dollár volt, és ez az olajár zuhanás a, is befolyásolta ezt a kapcsolatot, hiszen szüksége van a beruházásra, és egyre nagyobb szükség van a reformokra. Ugyanakkor az unió szerepe inkább abban állhat, hogy megerősítsék az átláthatóságot a döntéshozatalban, ezen a területen, hiszen ha a korrupcióra gondolunk, tudjuk azt, hogy voltak, voltak sikeres dolgok, egy új rendszert vezettek be, ami kis szinten és középszinten csökkenti a korrupciót, de vannak hatalmas tőkemozgások, amelyek, amelyekre még nincs ö, befolyása, rálátása, ellenőrzése a társadalomnak, és az IAITI-ban e Azerbajdzsán felfüggesztése ö, a kulcsa ennek a folyamatnak. És ezeket támogatni kell A mobilitás, az oktatás, az emberek egymás közti kapcsolata területén sikeresnek mondhatjuk a dolgot. Tudjuk azt, hogy a, a víza könnyítési megállapodások, illetve a visszafogadási ö, ö, megállapodások is sikeresek, és megerősíthetem, hogy az ösztöndi programok az oktatásban rendkívül sikeresek, látom, hogy most már lejár az időm, és pontot kell tennem a mondatom végére, de bizonyos tekintetben ajánlásokat tehetünk. Vannak bizonyos vörös vonalak, én ezeket így hívnám, nevezetesen, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátását követelje, a börtön viszonyok javulását, és tegyük világossá, hogy ezek olyan fontos feltételek, amelyek előfeltételei az egyenrangú partnerként való tárgy, tárgyalásnak, és ezt el kell, súlykolni kellene, hogy mit is jelent az egyenrangú feleként való tárgyalás, tárgyalás, hiszen nem lehet ilyenről beszélni, hogyha az adott ország nem tiszteli az emberi méltóságot. A korlátozó törvényeket a, társa, a civil társadalomra vonatkozóan vissza kell vonni, ideértve a regisztrációt, az adományozók részéről, amnestiát kell kérni az összes civil szervezet számára, és ezen kérdésekben egy idő menetrendet is le kellene fentetni, és következményeket, szankciókat, hogy mi fog történni akkor, hogyha ezeket nem teljesítik. És hogy milyen szankciókra lesz jogosult a, az Unió a, a Velencei Bizottságnak és az EBESZ-nek az ajánlásait kellene megfogadniuk és végrehajtaniuk a választásokkal kapcsolatban, és fel kellene gyorsítani a vízummal kapcsolatos tárgyalásokat, a WTO-val kapcsolatos tárgyalások is prioritást kell, hogy, kell, hogy élve élvezzenek. És kivéve ha konkrét rendelkezések vonatkoznak rá, itt politikai trendeket látunk, és csak nagyon csekély hatása lesz ezeknek. Tehát olyan mechanizmusokra van szükség, ahogy garantálni tudjuk ezen megállapodásoknak az átláthatóságát. E, van még mondandóm elnök úr, akire nézek, de azt gondolom, hogy most itt pontot teszek a mondandó végére. Köszönöm. Köszönjük. Azt hiszem, hogy még folytathatják később, amikor egyes kérdésekre válaszol. Most pedig Konstanyan úr következik Körményország témájában. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Az átfogó és átdolgozott partnerségi megállapodás, CEPA röviden nevén, az Európai Unió és Örményország között új lendületet ad ennek a folyamatnak, miután kudarcot vallott a szabadkereskedelmi és társas megállapodás. Alapvetően a cél az, hogy az Európai Unióval szorosabb kapcsolatokat építsenek, és azt hiszem ez jól mutatja, hogy az Európai Unió valóban készen áll arra, hogy a keleti partnerség országainak konkrét eh, igényeihez igazodva differenciált megközelítést alkalmazzon, ahogy azt a szomszédság politika legutóbbi felvizsgálata során megállapítottuk a CEPA, annak is világos jelzése, hogy hajlandó az Európai Unió minden lehetőséget megragadni arra, hogy a keleti partnerség országaival megállapodjon, nem enged mindenben az Oroszországnak. Először a SEPA főbb jellemzőről beszélnék, és ajánlásokkal fejezném be. Nagyon egyszerű formula ez, a DCFTA és társulási megalapodás mínusz az örmény vállalások egyenlő cepa. Tehát alapvetően a korábbi kudarcot vallott megállapodásokra épül politikai megállapodás, kül- és biztonságpolitikai együttműködés, biztonság és igazságügyi együttműködés, ágazati együttműködés és kereskedelem, ez szerepel benne. Röviden felvázolnám azt, hogy minden egyes tület eh, mit tartalmaz. A politikai párbeszédről egy hosszú, eh, pár, eh, hosszú fejezet szól, akár csak a társulási megállapodás beszélt erről. Alapvetően ez egy teljes mértékben átemelt szöveg, és ide sorolnám az alapvető szabadságok, választások témáját érintő rendelkezéseket, ez nagyon fontos, miközben Örményországban jövőre az elnöki rendszerről a parlamenti rendszerre fognak áttérni. A külpolitikai fejezet is nagyon fontos, ide tartozik annak a lehetősége, hogy Örményország a az Európai Unió közös közös biztonságpolitikai misszióiban részt vegyen. Egy külön fejezet szól az igazság szolgáltatásról, az állam működéséről, az alapvetően szintén egy valamiben frissített, de alapvetően áprásolt verziója a társulási megállapodásban eltérek hát szövegő, szereplő szövegnek. Lássuk most az ágazati együttműködést. Az fontos, hogy a tárgyaló partnerek sikeren meg tudták őrizni a társulás megállapodásban szereplő jogszabályok vonatkozva a szociálpolitika, környezetvédelem, közlekedés és így tovább. Ezek olyan fejezetek, amelyekben láthatjuk, hogy az uniós jogszabályok, amelyeket már vállalt Örményország a végül kudarcot való társulási megállapodásban, itt is szerepel, tehát továbbra is vállalja Örményország ezek teljesítését. A regionális együttműködés és a civil társadalom külön fejezetet érdemel. Egy kiürisedett fejezet, az az energiaszektor, főként a gáz ellátásra, a földgáz, illetve az atomenergia szektora vonatkozik. A kereskedelmi fejezet erre volt legnagyobb hatással az Eurázsiai mm, Gazdasági Uniós tagság. Tehát a vámtarifák nem tűnnek el mindkét oldalon, ezért tehát ez egy kiürült tartalmú fejezet. Mégis ezt kompenzálja az, hogy az Európai Unió egy oldalúan biztosítja a GSP plusz hozzáférést Törményországnak. Az SPS, a TBT, illetve a VAM igazgatás, ezek is kiürüsedett fejezetek. Ugyanakkor a tárgyalóknak sikerült elérniük, hogy az állami támogatások vagy a versenypolitika terén nagyon eh, erős eh, szöveg kerüljön el ezekbe a fejezetekbe. Ez Eurázsiai Unióban eh, kicsit mások a szabályok, mégis egy európai szabályozó testület fog működni ezen a területen. A szolgáltatásokra vonatkozóan nagyon fontos fejezetet találunk ebben a megállapodásban, ami a DCFTA-hez hasonlított, a közbeszerzés, illetve a szellemi tulajdonjogok szintén meghatározóak. Alapvetően 2013 vége óta Örményországot Azerbajdzsánnal és Belarusszal egy csop kalap alá veszik, keleti partnerség országai, társulási megállapodások nélkül. Ugyanakkor, ha ki egy kalap alá veszi ezt a három országot, az alapvetően az új megállapodás fontosságát nem veszi figyelembe, átsiklik a különbségeken. De a SEPA tárgyalások lezárása után most már a végrehajtáson a hangsúly, és ezért röviden öt ajánlást felvázolnék ezzel kapcsolatban. Az Európai Parlamentnek hangsúlyoznia kell a politikai párbeszéd fontosságát a parlament, önök parlamentjenek a rendvédelmi szervek reformjára kell koncentrálnia, annak érdekében, hogy a vízum liberalizációs cselekvési terv minél hamarabb gyakorlatban átültetésre kerüljön, mert Örményország a visszafogadási egyezményeket és a vízumkönnyítési egyezményeket sikeresen átvette. Igazából semmi akadálya annak, hogy az Európai Unió a vízum liberalizáció cselekvési tervet elindítsa, a majdani vízumliberalizáció érdekében negyed sorban az Európai Uniónak a nem állami szereplőket nagyobb mértékben be kell vonni a CEPA végrehajtásába, és végül, de nem utolsó sorban az Európai Uniónak a civil szervezetek segít támogatását folytatnia kell, illetve általában a közigazgatás reformját, illetve az igazságszolgáltatás reformját továbbra is követelnie kell. Itt lezárnám, hogy több idő maradjon a kérdésekre és válaszokra. Köszönöm. Thank you, Dr. Kostanyan. Köszönjük, Kostanyan doktor úrnak három vendégeladónkat türelemmel hallgatuk. most pedig megadjuk azoknak a kollégáknak a szót, akik kérdéseket tennének fel. Egy dolgot kérek a kollégáktól, akik a jelentés tervezett tartalmával szólnának hozzá, azok várják meg a következő naprendi pontot. Most elsősorban a meghívott vendégeinkhez intézett kérdésekre koncentráljanak. A listám szerint az első kérdés feltevő Scholz úr. Bitte, Helmut. Thank you, Chair. Uh, I want to thank uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadó, az elmondottakat. Jörbik úrhoz fordulok elsőként. Az oligarchia struktúráról beszélt, hogy ez uh, terjedőben lehet, annak ellenére, hogy komoly eredményeket értek el ezen a téren. Erre mi a magyarázat? Mi a belső oka annak, hogy Moldovában, Ukrajnában különös tekintettel, illetve Grúziát is említette a, az oligarha struktúra ennyire hát hálózza a gazdaságot, illetve a politikát. Questions to Mrs. Alieva and uh, to Ms. Alieva asszonyhoz és Kostányan úrhoz fordulok a következő mert nem tudom, jól értettem a nevét. You, you didn't mention the Nagon a hegyi Karabakh kérdéséről nem ejtettek szót, főként arról, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszhat abban, hogy ez a konfliktus végre valahára megoldódjon hosszú évek után. Volt alkalmam mindkét országban járni a külügyi bizottság delegációjával, és azt láthattam, hogy a hegyi Karabachban folyó konfliktus valóban égető kérdés mindkét testem számára és az Európai Unió eddig igazából közvetlen szerepet nem vállalt ebben, de úgy érzem, hogy ezekkel a megállapodásokkal a gazdasági politikai együttműködéssel mégis talán hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy javuljon a helyzet, hogy a két érintett országban meglegyen a készség arra, hogy ezt a konfliktust rendezzék. Köszönöm Helmut Scholznak, kiváló kérdések ezek, de én örültem, hogy a hegyi karabak el sem hangzott, de hát tudtam, hogy ezt nem tudjuk kikerülni, ezt a kérdést. Aztán azt javaslom, hogy mivel sokan szeretnének kérdést feltenni, eh, hallgassuk meg a kérdéseket, és aztán válaszolhatnak erre. A nagyobb frakciók következnek. Stetina úr. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Kérem, vegye fel a fülhallgatóját, mert anyanyelven szólok. Kosztányen úrnak szeretnék föltenni egy kérdést. Kosztányen úr, hall engem? Moja otázka... Never mind, I will... Hall engem? <laughs> tak ještě jednou. Otázka na eh, pana Kostaniana. Jó, megpróbálom még egyszer. Kostanyan úr, hall engem? A következő kérdést szeretném feltenni. Említette a vízum liberalizációt Örményország esetében. Mennyiben lehet ezt a helyzetet összehasonlítani Ukrajnával és Grúziával? Ott ugye ez nagy siker volt. Milyen határidőkben gondolkodnak ön szerint? mikor léphet be, vagy léphet fel a vízumentesség. Köszönöm szépen, Knut Lekenstein a következő. Köszönöm szépen az előadásokat. Csak egy kérdésem van. Az első előadással kapcsolatban, amikor ugye az oligarchákról hallottunk. Nagyon jól mutatott rá arra, hogy az embernek nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy ott mi történik, már csak azért is, mert az egyik nagy hatalomra tesztelt, a másik börtönben ült, aztán azt, ül, aztán azt is mondta, hogy a, ha jól értettem, amit mondott, akkor itt a túlságosan kevés nem nagyon sokat mondott az oligarchákról, viszont Ukrajnából semmit sem. Ez akkor ott megoldódott ez a kérdés? Köszönöm szépen Klut Fleckensteinnak. Lallant asszony következik az ALDE részéről. Oui, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért. Lenne egy észrevételem Azerbajdzsán témájában. Beszéltünk a civil társadalomról egyetértek minden, mindennel, amit Liev asszony elmondod, de azt hiszem, hogy a civil társadalommal kapcsolatban valamit még el kell mondani. Női jogok. Többször is jártam Azerbajdzsánban, és hadd mondjam el, hogy a női jogi politika Azerbajdzsánban mindenképpen tiszteletre méltó. Az iráni azeri határon jártam, az ottani iskolákban a gyermekházasságok, tehát az erőszakos gyermekházasságok eh, ellen fellépnek, és ez igazán kivételes. Azerbajdzsánban sokat keltem, jártam, főleg a, a határvidéken, Karabach eh, környéké mellett, ott elég sok a menekült. Szerintem ugye Azerbajdzsáról sok mindent el lehet mondani, de szerintem mindenképpen beszélni kell arról, hogy milyen pozitív előrelépések vannak. Azerbajdzsában női jogi szempontból mindenképpen pozitív dolgokról beszélhetünk. Ez 90%-ban a muzulmán országban van szó, de a női jogokat kivételesen kezelik. Úgyhogy ezt mindenképpen tudni kell. A szedokot már ratifikálták illetve a házasságon belüli erőszak ENSZ határozatát is alkalmazzák. Jó lenne, hogyha a geopolitikai szempontból is figyelembe vennénk a női jogok helyzetét. Szerintem ez is fontos. Köszönöm. Messi. Köszönöm. Igor Soltész a következő. Hvala a besedo. Eh, Köszönöm szépen. A szabadkereskedelmi megállapodás, illetve a társulási egyezmény mindenképpen figyelembe kell, hogy vegye az alapértékeket, az Európai Unió alapértékeit, a diszkrimináció ellenességet, az emberi jogokat. Moldo- Moldáviából túlságosan jó híreink nincsenek ezen kérdésekben, illetve közbeszerzés témájában sem túl biztatóak a hírek, illetve a bankokban az euróval való kereskedelem, az euró átváltás is problematikus, aztán a sajtó helyzetesen mindenképpen pozitív, azt mondják a civil szervezetek, hogy kontrollálják a sajtót, és vannak bizonyos, nem túlságosan világos, elnyomó viszonyok, vagy elnyomó próbálkozások. Az Európai Unió Moldáviának adott finanszírozásával kapcsolatban. Ugye beszélünk arról, hogy az ilyen egyezmények mennyire működőképesek, képesek, Szerintem nem csupán a gazdasági szempontokat kell figyelemben venni, amikor erről beszélünk, hanem az alapjogok tiszteletben tartását, illetve a szociális kérdéseket is. Köszönöm szépen! Picula és Hautala képviselők a következők, és ezzel a hozzászólók listájára is végének listá... Igen, listájának végére is értünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Elgondolkoztam azon, amit mondott illetve figyelembe vettem azt is, hogy a legutóbbi unió értékelő beszédében Juncker úr mit mondott, illetve hogy mit nem mondott. Idézném Juncker urat. Az európai kereskedelmi agandát meg kell erősíteni, az ajtóknál állnak sorban a partnereink, hogy kereskedelmi megállapodásokat írjunk alá. Európának stratégiai érdekeit mindig is meg kell védeni. Eddig az idézet. A keleti földközi tengeri térséget, Afrikát, Nyugat-Balkán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, dot sorolta fel Juncker, de egy szóval sem említette azt a három országot, amiről ma beszélünk. Mármint kereskedelmi szempontból. Kérdésem, hogyan vélekednek erről? A keleti partnerség ezen országok esetében ilyen szempontból kívül esik a bizottsági terveken? Köszönöm. Hautala asszony az utolsó. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos módon nekem is kell beszélnem hegyi karabakról, hiszen ez egy nagyon fájdalmas téma, és ez befolyásolja az EU, illetve az, a keleti szomszédságba tartozó országok kapcsolatát. Kérdésem, Kostázián úr, önnek szeretném föltenni a kérdést, ha megtenni, hogy ide figyel. I, I, did, I think we didn't exclude this. Azt hiszem, hogy ez a kérdés is még a vita része. Kérdezem, hogy az EU még mit tehet annak érdekében, hogy ez a konfliktus békésen oldódjon meg? Örményországgal aláírni készülünk a CEPA egyezményt, illetve Azerbajdzsán is a partnerségi egyezményt szeretnénk aláírni. Többet nem tehet az EU? Csak a Miszki csoport az egyetlen út, járható út ebben a kérdésben. Második kérdésem hasonló témára vonatkozik. Ön szerint kettős mércéről van szó, illetve a konzekvenség hiányáról? Amikor az EU szuverenitásról, illetve területi integritásról beszél Ukrajna és Moldávia esetében, de Azerbajdzsán, Örményország és a hegyi Karabak esetében ezt nem teszi meg az EU? Jó, köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, azt mondanám, hogy minden vendégünknek adjunk 5 percet, hogy válaszoljon, amennyire, amennyi kérdésre csak tud. A kérdés csak az, hogy ki kezd. Nekem azt szokták mondani, hogy hogy ki az elsőbség de nem szeretnék az, az örmény azeri problémába beleszólni. Jó lesz így? Elkezdhetjük így? Köszönöm szépen, Karabakka kapcsolatban nem is akartam volna beleszólni. Először hadd térjek ki az oligarchákra és a szerepükre a régióban, főleg Ukrajnában. Nem említettem az oligarchákat, nem azért, mert nem játsz, ne játszanának mind a három országban, főleg Ukrajnában fontos szerepet, hanem úgy gondolom, hogy úgy általában túlságosan sokat foglalkozunk a szerepükkel. És főleg Moldáviában és Ukrajnában ez, ez, ez már lefutott dolog. Én inkább pénzügyi és politikai csoportoknak hívom őket, ezek jobban szervezettek és jobban működnek a gyenge államokban. És sajnos a Szovjetunió összeomlása után, privatizáció, nem akarok visszamenni nagyon a történelemben, de ezek a kis csoportok mint legerősebbek kerültek elő. A pozitívum ebben, hogyha van versengés, például mint Ukrajnában, vagy mint ahogy múltban volt Moldáviában, akkor ez a fékek ellen rendszeréhez hozzá hal, tud járulni. És csak képzeljük el, hogy az Unió 2004-ben a bővítéssel lépett be. Itt, itt azóta történelemről beszélünk, és ezt is, ezt a 13 évet is be kell, figyelembe kell venni. Az, ezért mondom, hogy ez hatalmas siker, hiszen itt senki nem tudta hová tenni, föltenni Ukrajnát a politikai térképre, kivéve a narancsszínű forradalom. Tehát az oligarchák problémáját megörököltük, és ugye úgy mondanám, hogy a társulási egyezmények képesek arra, hogy megerősítsék az államot, politikamentessé tegyék, és ezek a reformok, itt egy nagy ha van, van nagy kérdőjel van, de nagyon sok pozitívum van a jelentésünkben, és így az oligarchák problémája lassan meg fog szűni Ukrajnában a, a gazdaság miatt, illetve a politikai dinamika miatt nem játszanak annyira fontos szerepet. A legerősebb, keményebb oligarha 26-27 milliárd dollárra becsülték a, a ö, ö, vagyonát mára a konfliktus miatt, ez jócskán megcsapant. És annak ellenére, hogy Poroshenko egy oligarha, látszódik egyfajta egyensúlyozás a között, hogy a helyesen cselekedjünk, hogy megerősítsük az állami intézményeket, újraépítsük eh, egyfajta társadalmi szerződés keretében, eh, és a saját érdekében való cselekvés között. Az uniónak sokkal inkább a, az összeférhetetlenségre kell koncentrálni, eh, az oligarchák, mint pénzügyi csoportok között, de igazából semmit nem tett az Unió, hiszen ez a helyzet ezekben az országokban. Na most Grúzió, Grúzia egy kicsit más történet, mert a grúz oligarha nemrégiben került a politikai porondra. És amikor a háza először megjelent tíz évvel ezelőtt, és megkérdeztem egy helyi taxisofőrt, hogy ki ez, és azt mondták, hogy nagyon gazdag, senki se látta, és tudtuk, hogy nyilvánvalóan ez az ember be fog lépni a politikába, hiszen az Isten anya szobra is ott állt a, a háza mellett. Az egyetlen gond, am, hogy, amit nem tett, hogy két dolgot nem befarásolt, ez pedig az igazságszolgáltatás, a bírói rendszer, illetve a, a illetve a, az ügyességi hivatal, illetve a titkosszolgálatok. És ez az, ahol az oligarchákat ahogy beszivárognak, és nem tudják őket megállítani. Tehát ha én, ha jeleket keresnék, akkor az igazságszolgáltatás bíróságok reformja az, amit arra sokkal jobban kellene koncentrálni az uniónak, és hogyha itt javulást látunk, akkor a bizalom az államban, úgy általában és az intézményekben helyre fog állni. A másik dolog pedig a média szerepe. Nem tértem ki rá nagyon részletesen, de a tanulmány nagyon erős hangsúlyt helyez erre a kérdésre. A tulajdoni viszonyokra nincs befolyásunk. Ez ugye nagyon fogós kérdés még uniós tagország tagállamokban is. Tehát nem hiszem azt, hogy az ukrán média helyzet meglehetősen kiegyensúlyozott egyébként a különböző oligárhák között. Például, mint az Egyesült Királyságban már elnézést a hasonlatért. Tehát van egyfajta egyensúly. Ugye itt a, a média írás tudás, illetve az állami média az, hogy az állami média milyen szerepet játszik, és ez az a két dolog, amire szerintem, és javasoljuk, hogy erre kellene koncentrálni. Juncker úr szavaival kapcsolatban nem tudom mit mondani, nem tudom, hogy ő miért nem említette a keleti partnerséget, hiszen az Unió egy olyan helyzetben van, ahol az elmúlt két év eseményein keresztül szemléli, ugye egy háborús helyzeten keresztül, és hogyha ezt belehelyezzük az elmúlt 13 év történetébe, akkor teljesen más képet kapunk. Tehát a keleti partnerséget említeni kellene, és az uniónak jobban meg kellene vizsgálni a dolgokat. Azt gondolom, hogy 13 év hosszú idő ezekben az országokban, és egészen lenyűgöző utat jártak be 13 év alatt, és Brüsszelnek is egy kicsit nagyobb felelősséget kell vállalni ezért a régióért. Köszönöm. Köszönöm, Jarabik úr, és akkor most eh, Alieva asszonynak adom meg a szót. Két dolgot kérdeztek tőlem, egyrészt a nők helyzete tével kapcsolatban, és ugye hogyha megnézzük, hogy mi történik, akkor azt látjuk, hogy egy kicsi jele van annak a hatalmas lehetőségnek, ami a nők, nők jogaival kapcsolatban, nők vezetésével kapcsolatban ban rejlik. Hogyha összehasonlítjuk, hogy mi történik az azerbajcsáni nőkkel, hogyha ö, liberalizációról beszélünk. Sokan említ, említik a függetlenség korai idejét, amikor a népfrontot létrehozták, és a lehető legnehezebb munkát a nők végezték a népfrontban a hatalmi hiátus idején. Rendkívül nehéz feladatot láttak el az ország irányításával kapcsolatban. Az én nagymamám volt az első nő, aki a muszlim lányok számára fenntartott világiskolában végzett, a, és azok a női, és ennek a női egy gazdag, befolyásos muszlim családnak a női ága is mind befolyt a politikába, és ezek apró dolgok, amikből látszik, hogy Azerbajdzsán társadalomban mindent tud tenni egy nő. Hiszen van egy Szovjetunió előtti hagyománya annak, hogy igen, ez egy kicsit eltorzult a szovjet idők ide alatt, és nagyon nagy nyomás nehezedik rá világi vonalon. A karabachi kérdés. Itt általános ajánlásokat fogalmazhatunk meg, természetesen megvan a véleményünk arról, hogy mit tehet az EU. Én úgy gondolom, hogy ez elégtelen, amit az Unió tesz, az Unió zárulása elégtelen, és nagyon fontos, főleg a globális kihívások tekintetében a nyugati államokban, nyugati államok, autoriter államok vonatkozásában, ugye mivel ott van Oroszország, amely nagyon is mélyen benne van ebben a konfliktusban, és minél inkább így van ez, annál inkább az autoriter irányba mozdulnak el a dolgok. Tehát itt nagyon sok minden összefügg, nagyon sok minden. Ez egy triált, ha úgy tetszik. Tehát az EU, az EU hozzáadott értéke a soft power. És ennek olyas valaminek kell lenni, amit ebbe a konfliktusba be lenne emelni már múltkor is beszéltem arról, hogy erről kerülni kell a diszkriminációt az emberi jogok vagy kisebbségi jogok területén, hiszen az emberek nagyon érzékenyek. És azt hiszem, hogy a, a finn képviselő rámutatott, igenis van olyan, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, vélekednek, hogy az Unió, és úgy általában bármiféle közvetítő, aki belefolyna ebbe, az nem olyan elvek mentén teszi, mint más konfliktusban. És ez a kép alakult ki. A másik dolog, amit én nagyon pozitívnak találok, van egy ellenkező irányú tendencia a régióban. Most fejeztünk be egy tanulmányt Azerbajdzsánban, hogy feltérképezzük a társadalom aktív részének a, a nézeteit. Nincs olyan, hogy ősi gyűlölet, ami uralkodna az emberekben. És a felmérések eredményeivel ellentétben, ami ugye egy, hogy, ami azt térképezi fel, hogy milyen kép él az emberekben a másikról, de azt már látszik, hogy egy új generáció nőtt fel, amely ettől elrugaszkodva egy modernabb, egy, egy teljesen más megközelítést alkalmaz, és megoldást szeretne keresni. Hiszen egyik oldalon ott van a nemzetközi jog, amely Azerbajdzsán oldalán van, négy ENSZ határozatunk van, egyik oldalon, másik oldalon pedig itt van ez a katonai helyzet, a politikai befolyás az örmény, Örményország részéről, tehát e, itt, e, itt, itt erre nem lehet ilyen körülmények között kompromisszumot kötni, hiszen mindkét oldalnak nagyon komoly háttér és alapja van, de azt már látszik, hogy a fiatal generáció, akik már belekóstoltak a, a globalizációba, teljesen máshogy és más szinten közelítik meg ezt a kérdést. Az integrációs folyamatok, amikor átmeneti jellegűek lesznek ezek a határok, amikor az Alan-szigetekre gondolunk, hiszen annyiféle lehetőség van, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Tehát szerintem az uniónak abban kellene segíteni, hogy ezeket a társadalmakat egy más szintre emeljék, és átalakuljanhassanak ezek, hogy egy teljesen más dimenziót tudjanak megnyitni ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm, dr. Alieva, és akkor Kosszáján úrnak adom meg. Először is szeretnék reflektálni az ENSZ határozatokkal kapcsolatban. Azt hiszem, ugye azt mondta, hogy négy ENSZ határozat van, ami, ami kedvez Azerbajdzsánnak. Hogyha ezt, ezeket elolvassuk, ezeket az ENSZ határozatokat, azzal kezdődnek, hogy fegyverszünetet kérnek, és ezt Azerbajdzsán nem hajtotta végre. Tehát itt mindkét oldal e, sárosabban, hogy nem tartja be ezeket a határozatokat. Aztán felhozta a kettős mérce kérdését. Szerintem nem erről van szó. Az uniónak más a megközelítése, más konfliktusokat máshogy közelít meg. Egyik oldalról azt látjuk, hogy az unió prioritást biztosít a területi integritásnak, ugyanakkor pedig az önrendelkezést, gondoljunk csak Koszovóra, az önrendelkezést támogatja. Tehát igenis differenciálnunk kell a konfliktusokat nem csak az országokat, különböző történelmek vannak, és különböző szerepők részesei ezeknek a konfliktusoknak. Például van olyan konfliktusok, amelyben részes fél Oroszország, de ez nem vonatkozik a, a hegyi karabak konfliktusra. Nem szabad, hogy a Minszki csoportot próbálja az Unió helyettesíteni, és nagyon meglepődtem, hogy azt hallottam, hogy a ennek a háznak a tagjai ilyen sok kérdést tettek fel Karabakkal kapcsolatban, de, de mondjuk nem a, a krími térséggel kapcsolatban, vagy bárhol máshol. Tegyük fel azt a kérdést, hogy a már tett erőfeszítéseken felül mit tett az Unió, hogy támogassa a Minsk csoportot? Hát természetesen el utasíthatja a lázító retorikát, és megnevezheti a tetteseket, hogyha, hogyha fegyverszünetről beszélünk, ki az, aki nem tartja be? Hogy legyen egy olyan mechanizmus, egy, egy olyan eszköz arra, hogy megtudjuk, mi történik ott a terepen, a gyakorlatban, hogy küldöttet küldhessen, hogy a, a mandátumát teljes mértékben végre tudja hajtani. a Nagorno-Karabahi emberekkel is kell kapcsolatot, őket kell megszólítani. Nem szabad, hogy ez lekerüljön a napirendről, hiszen a demokratikus pártok ezekben a konfliktusokban sokkal könnyebben fognak megoldást találni, mint azok az országok, amelyek autoritár jellegűek. A vízumliberalizációval kapcsolatban röviden csak annyit, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy ez mennyi időt vesz igénybe, különböző országokkal, Moldáviát például, vagy Ukrajnát, akkor itt teljesen más időkereteket látunk. De ami nagyon fontos itt az, hogy e, elkezdjük a vlapot. Ez még mindig csak a kezdet, az első lépés. E, ugye attól függ, hogy milyen jól reagál az ország. Tehát ha Örményország nagyon jól halad ezzel a kérdéssel kapcsolatban, akkor közelebb haladnak. És akkor ugye négy különböző blokk van, e, vannak előrehaladási jelentések, és amikor a technikai rész abszolválva van, akkor még mindig ott van, mindig hátra van a politikai döntés, és korabb lappal kell kezdeni. Az, hogy ez mennyi időt vesz igénybe, az a feleken múlik, és itt ugye a korrupcióval kapcsolatos kérdések is felmerülnek. Köszönöm szépen. Mr. Lieber, gentlemen, thank you. Uraim, hölgyem, köszönöm hogy elfogadtál meghívásunkat, köszönjük az elmondatokat, a válaszokat, természetesen szívesen látjuk Önöket a soron következő vitára, amely az érintett országokra szól, talán ha még van 15 percük, ugyanis most ezen a ponton át lépnénk a jelentéstervezetek vitájára. Andrea Kiejne és Fleckenstein kollégák készítették a novemberi csúcs felkészüléseképpen. Ajánlások a külszolgálatnak, a bizottságnak és a tanácsnak a érintett országok témájában. Ahogy talán emlékeznek a kollégák, szeptember 14-én Strasbourgban az Euronest bűrójával együtt beszéltünk először ezekről a jelentéstervezetekről. Most másodjára kerülnek napirendre ezek. André Kéne asszonynak adom meg a szót 5 percre, aztán Flackenstein úrnak 5 perc, és aztán következhet a vita. Akkor kezdje Knut parancsolj. Wir wechseln uns ab das letzte Mal. Na, cserélünk, mert legutóbb a kolléganő kezdett, most én kezdek. Ez egyébként annak is egy a jó együttműködésünknek a jele, annak a jele, hogy a ha nem is értünk egyet mindig mindenben, de mindig lehet kompromisszumot találni, akár tartalmi kompromisszumokat, akár olyan értelemben, hogy az ember tudja, hogy bizonyos dolgokat ról majd csak később kell dönteni, és akkor azzal kapcsolatban nem rögtön a különbségeket kell hangsúlyozni és keresni, hanem azt kell nézni, hogy mi a közös. Éppen ezért nagyon szépen köszönöm az, a társelőadómnak, az árnyékelőadóknak és az összes kollégámnak, aki ezzel kapcsolatban módosított, nyújtott be, és így járult hozzá ez a jelentés tervezethez. Itt ugye a lényeg, és itt most nem akarok a részletekbe belemenni, bizonyára mindannyian alaposan tanulmányozták. Tehát itt ennek a lényege az, az XY pont és az, a 26-os kompromisszum Grúzia, Moldávia nagyon erősen lobbizott pozitív értelemben, hogy a hogy kilátásba kerüljön a csatlakozás lehetősége. És emlékeztetnék arra, hogy mi a keleti partnerség célja, ugye a politikai párbeszéd, illetve a gazdasági intermáció, szoros gazdasági kapcsolatok létrehozása révén. Másod, másrészt az uniós szerződés 49-es cikk értelmében bárki nyújthat be ö, csatlakozási kérelmet, ha betartja az értékeinket. De ehhez ugye az kell, hogy betartsák a demokrácia, a jogállamiság ö, és az alapszabadságok ö, ö, elveit tiszteletben tartsák, és itt erre mindig, ezt nem szabad elfelejteni, utalok mindenre. Grúzia, Moldávia és Ukrajna már aláírta a társulási egyezményt, illetve egy kibővített kereskedelmi megállapodást az Unióval, és ezek ugye elég ambiciózusak. További lépést is lehetővé tesznek, de természetesen fontos a civil szervezetek, civil társadalomban is előlépés történne, ne csak a kormányzás területén. is szeretnék utalni arra is, hogy vannak megyéb országok, amelyeknek még nincsen, akik nem szeretnének jelen pillanatban még társulási egyezményt aláírni velünk, fontos reformok zajlanak ott is. Ők nem másodosztályú partnerek, hanem pontosan ugyanolyan fontos tárgyaló partnerek, mint mások Örménia, Örményországgal, is fogunk, Azerbajdzsánnal pedig új partnerségi megállapodásról tárgyalunk. A frakcióm elvárása a csúcssal kapcsolatban a következő novemberben az elmúlt két évet fogja tükrözni ez a, a csúcs, és szerintünk fontos az, hogy ez a megcélzott eredményeket a nagy közönség számára érthetően megfogalmazzuk és, és láthatóvá tegyük. Az is fontos, hogy az ránk váró feladatokat is világosan lássuk, és a már meglévő megállapodásokat is végrehajtsuk, ott, ahol ez esetleg még nem kielégítően sikerült. Még nem dőlhetünk hátra elégedetten, egyik fél sem azzal, ahol állunk. Tehát tovább kell vitatkozni, beszélnünk arról, hogy tulajdonképpen mit is jelez az, hogy meg kell védeni. Akár Oroszországgal kapcsolatban is meg kell védenünk. és hogy ennek milyen hatása van a saját országunkra. A kisebbségek, az adósság, ez levitték, de úgy, hogy akár egy általános iskolásnak is lehet adóssága. Bulgária Lengyelországot is érinti. És ez csak két példa, hozhatom volna még mást is többet. És erről bizony beszélnünk kell. Ha arról beszélünk, hogy hogyan kezeljük a civil szervezeteket, akkor a demokrácia bizony nagyon nehéz és fogós fejezet, akkor is, hogyha az ember elsődlegesen egy bizonyos klientúrát céloz meg, nem akarok külföldi ágenseket mondani, de tudják, mire gondolok. És ebben az értelemben erről tovább kell beszélnünk Ukrajnában, Moldáviában, és természetesen Grúziában is. A keleti partnerségnek a lényege, célja, értelme a jólétet, a biztonságot és a szabadságot megosztjuk az, az unióval, tehát ez nem merül ki azzal, hogy ö, aláírunk egy egyezményt, és két évente csúcsot tartunk. Ez a partnerség csak akkor lehet sikeres, hogyha sikerül, a partnereinknek is sikerül ö, konkrét előrelépéseket tenni. És utolsó pont, ö, lefektettük teljesen egyértelműen, hogy valamiféle perspektívát is adni kell, nem valami távoli jövőképet, hanem azt is, hogy oda hogyan juthatunk el. És egy, az, hogy itt egy plusz teszünk mellé, vagy konkrét példát mondjak, gondoljunk a Schengenre, vagy egyéb más pontra. De a kiindulási pont az, hogy soha nem szabad hamis reményeket kelteni, hogy amiben eddig megállapodtunk, azt szeretnénk végrehajtva látni, és utána jöhet a következő lépés, és erre azt gondolom, hogy itt a házban mindenki készen áll. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Knut Fleckenstein. Köszönöm szépen, és kolléganőre nézek, hogy szeretne hozzátenni valamit. Köszönöm szépen először, is hadd köszönjem meg Fleckenstein, Knut Fleckensteinnak a kiváló együttműködést Két frakció, két különböző fogalmazója készít jelentést, de ez nem egy bevált gyakorlat, és hát nem egyszerű, de remélem, hogy sikerül majd megállapodnunk. Köszönettel tartozunk az elnékelőadóknak is. 232 módosító indítvány érkezett, 32 kompromisszum készült, és a politikai frakciók úgy tűnik, hogy megállapodtak. A módosítók több mint 90%-ára kiterjednek a kompromisszumos módosítók, tehát nem várok holnap különösebben meglepetést, amikor szavazásra kerül sor. Bár, bár van még egy-két dolog, amiről meg kell lapodnunk, hogyha fel kell arra készülünk, hogy hogyan szavazzunk, hogy bizonyos kompromisszumok nem kerülnek elfogadásra. Nos, meg kell, hogy mondjam, hogy eh, nagyon tetszik nekem ez a szöveg és a javaslataink. Ez a dokumentum alapvetően tükrözi a keleti partnerség politikának a legfőbb prioritásait. Azért is tetszik nekem ez a dokumentum, mert előre tekint, kiegyensúlyozott és ambíciózus, főként a három partnerország kapcsán, Ukrajna, Grúzia és Moldova, illetve mivel differenciált is, ahogy azt említettem, ami szerintem nagyon fontos a többet többért, kevesebbet kevesebbért elve vet alkalmazza. Nagyon fontos, hogy a keleti partnerség miközben inkluzív, fontos, hogy a egyen megoldás elvét ne alkalmazzuk itt. Ambiciózus ez a szöveg. Beszélünk a a Schengen övezetről beszélünk, a Vámunióról, az Energiaunióról, a Digitális Unióról. Mindezek a kérdések szerepelnek itt a dokumentumban. Tehát, kedves kollégák, valóban nagyon jó volt együttműködni önökkel, amit még egyszer köszönök. Köszönöm mindkét előadónak, az árnyék előadók következnek. Elsőként Charles Tannock. Röviden, de annál gyorsabban elnök úr, ha megengedik. Korábban már ezt a vitát lefolytattuk, a kompromisszumos módosítók tárgyalásánál is jelen voltam, ismerős terület ez számomra, mivel magam is egy évtizeddel ezelőtt ugyanebben a témában már volt alkalmam előadóként dolgozni, és a frakciónk általában támogatja azt, hogy a More for More, tehát többet többért alapján szorosabban együttműködjünk az országokkal, az Andrew Kiejne asszony mondta az imént, alapvetően a 2009-es alapvető elvek jelennek meg a Minszki csoport társadalmikétől, ami nem csak a területi integritásra utal, hanem az önrendelkezés jogát is megemlíti, ezek a nemzetközi jogban eh, egymással versenyben álló eh, elvek, az egyik sem írhatja felül a másikat. Tehát ha hegyi Karabach eh, azer örmény konfliktust szeretnénk megoldani, akkor mindkét félnek engednie kell és az önrendelkezés jogát el kell ismerni. Mert tekintve alapvetően kiváló jelentéssel van dolgunk, dolgunk, és szerintem a kompromisszumok kiválóak, és akkor, amikor az Európai Uniót eh, számos más kérdés leköti, akkor nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy vannak még olyan országok, amelyeknek nagyon erős az euróatlanti aspirációjuk. Azt hiszem, hogy az Európai Unió erejét mutatja, hogy továbbra is a békebiztonság és a jólét övezeteként tekintenek ránk. Sajnálatos, hogy Örményországra nyomást gyakorolnak Oroszországból. Uh, Ezért nem köttetett meg a DCFTA, tehát egy multipoláris mm, külpolitikára van szükségünk, amely az eurázsiai gazdasági unió, amely alapvetően még nagyon embrionális állapotban van, önmagában nem túl sokat ígér Örményország számára, ezt azért be kell látni, de hát Grúzián már megkötötte a maga szabadkereskedelmi megállapodását. Ukrajna és az orosz expanzionizmus témájában a frakciómnak eh, megvan a saját véleménye, ez majd természetesen még lesz egy készavunk. Köszönjük szépen, Helmut Scholz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is megköszönni mind a két előadónknak ezt a jelentéstervezetet, hiszen a nem csak keleti partnerségről beszélünk, hanem, hanem itt majd a, az uniós országok társadalma is figyelemmel és érdeklődéssel követik majd a csúcs eseményeit. Az, hogy ott milyen állásfoglalásokra kerül sor, az az államközi konfliktusokat is tükrözni fogják az egyes államok között, és ez fogja meghatározni a napi rendet. És így kérdezi az ember, hogy tulajdonképpen mi történik az unió keleti partnerségében a politikával? Itt két dologra szeretnék rátérni, ahol szerintem gond van. A kereti szomszédság politika plusz, ugye nagyon helyesen, ahogy további perspektívát nyit fel, egy, egyfajta bővítést. Pontosan, amit a három előadó illetve a megvalósítási jelentésekben is tükröződik. Azt gondolom, hogy először a házi feladatot kell elvégezni, és ezekben a társadalmakban körű támogatást kell, illetve az unió összes tagállamában is szerezni ehhez, illetve hát a potenciális csatlakozó országok vagy jelöltek társadalmában. És azt gondolom, hogy ehhez képest ez egy picikét túl korán jön, elsietetnek talán, érzem ezt. És itt szeretnék rámutatni arra, hogy mi frakcióként a kondicionalitást a szomszédsági politikában a makrofinanszírozási támogatásban is. Igen, el kell ismerni, hogy kell egy mechanizmus, egy megbízható eszköz, amihez viszonyítani lehet. A másik dolog pedig az, hogy úgy, mint korábban, ezt is kritisen kezeltük, ez pedig az Orosz Federáció. Azt gondolom, hogy nem tehetünk úgy, mintha a dolgok nem haladnának. Szükségünk van egy mechanizmusra, egy, egy perspektívára, ami teljesen világossá teszi, hogy hogyan lehet ebből a, a, a, a helyzetet. Tehát nem lehet mindig csak előírni, előírni, előírni. Ugye, ha elolvas az ember az irodalmakat, akkor ez világosan látszik. Itt is a parlamentben el kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy e- az Orosz Föderációhoz fűződő komplikált viszony a keleti partnerségről szóló jelentésben megjelenő elvek mentén tudjuk ezt a kérdést kezelni. Köszönöm. Köszönöm szépen Helmut Schulznak. Scholznak. Más nem kérte a szót. Akkor azt hiszem, hogy lezárhatjuk és holnap reggel 9 órakor fogunk ezzel szavazni, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer meghívott előadóinknak a jelenlétet, és köszönöm a munkájukat. Viszontlátásra! So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Én és uraim, kedves kollégák, ezzel eljutottunk a hatos és hetes napirendi ponthoz. Következő napirendi pontjaink tehát együtt beszélünk újra az EU új-Zéland partnerségi és együttműködési megelepadról. ez tavaly októberben került meg aláírásra, 48 módosított került benyújtásra. Előadónk Charles Tenok kettő kompromisszumos módosított javasolt, és újra charles a szó. Köszönöm, elnök úr, mondja Charles Tenok. Az, az elnök rászól mindenkire, hogy csendben hagyja el a termet. Chairman, yes. well, Parancsolj, Charles. Köszönöm, elnök úr. A SZITA elföldeset eh, követően, illetve az eh, a társulás és együttműködési megállapodás, partnerségi megállapodás, ennek az előadója Kanada témájában is én voltam. Commonwealth country. Uh, Mivel volt nemzetközösségi országokról beszélünk, ezért olyan közszerűnkhöz közel álló eh, téma SPA névre hallgatott korábban, most már PARC, azaz Park hangzatosabb névre hallgat ez. Ezt az új-zélandi kormány és az EU majdnem pontosan egy éve írta alá 2016. október 10-én, és a ratifikáció e, jó úton halad. És azt hiszem, hogy ennek a szerződésnek a sorsa jól mutatja, hogy a politikai spektrum teljes egészében milyen támogatásra számíthat. Remélem ez majd a plenáris ülésen is így lesz. 48 módosító érkezett, kettő kompromisszumos módosítót gyúrtunk ebből össze. Ennyire kevés még sosem érkezett talán, ami jól mutatja, hogy új Zéland témájában írt jelentésen mennyire problémamentes. Új Zéland szoros partnerséget ápol Európával, azt hiszem a legtöbb elvet és kulturális, közös elvinket és kulturális szál, minket összekötő kulturális szálakat senki sem kérdőjelezheti meg. A két kompromisszum készült, tehát alapvetően ezek tényszerű pontosítást hoznak alapvetően, olyan a drámai változásokat nem várhatunk, tartalmilag e, ezzel nem is álltatom önöket. Fontosnak tartom, hogy pozitívan utaljunk a jelentésben az EU-Új-Zéland szabadkereskedelmi megállapodásra, amely párhuzamosan halad a Park névre hallgató megállapodásra. Ez egy politikai megállapodás, ami persze teljesen külön kérdés, de a politikai kapcsolatok és a kereskedelmi kapcsolatok kézekézben járnak. Remélem, hogy senkinek sincs elemetés, hogy ebben a jelentésben is támogatjuk az utóbbi megkötését. Új-Zéland kicsi ország, nagyon messze van Európától, mégis to play my view for such a small Mégis egy ilyen kicsi országhoz képest a nemzetközi színpadon nagyon fontos szerepet játszik, főként az EU vezette missziókban, például a kalózok elleni fellépésben, illetve általánosságban a nemzetközi terrorizmus elleni harcban, hiszen Afganisztánban is katonai jelenléttel bíró kicsi országról van szó továbbá, továbbá több helyen utalunk arra, hogy az éghajlatváltozás elleni harcban milyen szerepet játszik Új-Zéland azáltal, hogy jóval kisebb széndiokszid kibocsátású gazdaságot épít. Azt hiszem az Uniónak ez is e, célja, amit hoztunk e, új-zélandi barátainkkal. Az első vita óta e, választásokra került sor szeptember 23-án, most pedig remélhetőleg meglátjuk majd, hogy hogyan áll fel egy új kormány. S igazából egyik pártnak sem sikerült abszolút többséget szereznie, tehát koalíciós kormány fog alakulni nyilván, vagy a zöldek, vagy a New Zealand First Party bevonásával, és most személyes véleményemnek adok hangot, a New Zealand First Party az egyetlen nyíltan euroszkeptikus párt a, volt nemzetközösség országaiban, vagy a nemzetközi országaiban, és hangosan kinyilvánította Brexit eh, iránti eh, támogatását. Örülök annak, hogy előre törtek, ehm, tehát a Brexitet ilyen távol, a világ távoli sarkában is támogatták. Alapvetően úgy érzem, a jelentés semmiféle problémát nem jelent, kevés módosító érkezett a holnapi szavazása során semmiféle nehézségre nem szerítok, de azért várom a kollégák támogatását. Köszönjük Charles Tenoknak, most pedig megadom a szót Charles Tenok után az árnyék előadóknak. EPP and Mr. Christia from the S&D. Szocialista és a néppárti árnyék előadók elsőként a néppárt parancsoljon Ugriáni úr. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani Charles Tenöknak. Brilliáns volt ez a jelentéstervezet, azt gondolom, mert mindannyian egyetértünk, hogy Új-Zéland ugyanúgy gondolkodik, mint az EU, és a tanácsi határozathoz való hozzájárulás mindenképpen tükrözi ezt a tényt. Az EU-nak és Új-Zélandnak ha, hasonlóak az értékei, ugyanahoz a családhoz tartozunk. Ez természetes, hogy ezt a barátságot gazdasági partnerségé is le kell fordítani, ami a holnapi szavazást illeti, ez, ez, a, ez a lépés kell ahhoz, hogy megnyissuk a szabadkereskedelmi egyezményhez a tárgyalásokat. Örömmel láttam, hogy a frakció között nagy a konszenzus a parlamentben, a partnerségi egyezmény EU és Új-Zéland esetében jó kezdet egy teljes szabadkereskedelmi megállapodáshoz. Köszönöm szépen, Krisztel kolléga! Köszönöm szépen, elnök úr! A szocialista frakció nevében szeretnék köszöntet mondani jelentéstevőnek Tenok úrnak, és ahogy ez, és köszönet az árnyék jelentéstevő kollégáimnak. Köszönöm Tenok úrnak, hogy olyan világos és egyértelmű volt a jelentés tervezete, mint a nyári szünet előtt adott be. Fontosnak tartom azt, hogy és ezt a módosítókon keresztül is bemutattuk, hogy megjelenjen az ö, hasonló gondolkodásmódunk az új zélandal kötendő megállapodásban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a politikai párbeszédet megerősítsük, illetve több területen nagyobb legyen az együttműködés. Ezzel a szavazással, tisztelt kollégák, az AFET a plenárisra egy nagyon erőteljes szöveget küld majd. Köszönet még egyszer a jelentéstevő úrnak, illetve az árnyék jelentéstevő kollégáknak is köszönöm. Önök köszönöm, de Krisztiának más nem kér szót. A szavazás holnap lesz itt az AFED-ban. A plenárisra pedig, plenárisra pedig valószínűleg novemberben kerül ez a téma. Következik a hetes és a nyolcas napirendi pont, és még időben is vagyunk, jól állunk idővel. Második eszmecsere következik, EU-Kazasztán megerősített együttműködési, partneri és együttműködési ö, megállapodás. Nem volt ö, nem volt azzal kapcsolatban módosítás, hogy megadjuk ezt a hozzájárulást, igaz, Szári asszony? Viszont van 30 kompromisszumos módosító, az afletes módosítókhoz képest, illetve van még 11 módosító az Intától, igaz? Jakonszári asszonyon következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. 147 módosítót kapott ez a jelentés, ahogy ezt elnök úr is mondta. A legtöbb módosító arról szólt, amit a kollégák is megemlítettek az elmúlt eszmecsere alkalmával. A külpolitikai kérdéseken túl módosító foglalkoztak konkrét kérdésekkel is, a kazaksztáni alapjogokkal és szabadságokkal kapcsolatban. Kihangsúlyoznám, hogy a parlament egyértelműen azt várja el Kazaksztántól, hogy ezeken a területeken előrelépés történik, tehát alapjogok, alapszabadságok, és azt kérjük Kazasztántól, hogy a bebörtönzött aktivistákat, jogi aktivistákat, illetve egyéb személyeket, egy, akik politikai foglyok, emiatt engedjék szabadon. Nos, azt hallottuk pinteken, és ez nagyon jó hír, hogy négy jogi aktivistát már szabadna is bocsátottak. Köszönöm szépen az tevő kollégáknak a nagyon jó együttműködést, ahogy az elnök, is, elnök úr is említette, holnap reggel fogunk mind a két témáról szavazni, tehát a hozzájárulásról és illetve a másik jelentésről. És köszönöm szépen, Jakoszári asszony! Kukán úr fog hozzászólni a néppártól. Köszönöm, elnök úr! Először is köszönet Jakonszári asszonynak a folyamatban bemutatott munkájáért, megértését, és köszönet az árnyékjelentéstevőknek az együttműködésre. A múlt heti árnyékjelentéstevőről is nagyon jól sikerült, és örülök annak, hogy a frakció felvetéseit bevették a kompromisszumokba. Hozzájárulást adunk ehhez a megállapodáshoz, és nagyon fontos, hogy ez tükrözze a kazasztáni pozitív fejleményeket, illetve hogy Kazaksztán aktívan az EU útján indult el. Ugyanakkor az lenne a cél, hogy ez a megállapodást megelőlegezze a megfelelően elmélyült kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat. Kazasztán esetében elmondható az, hogy az EU a legnagyobb kereskedelmi partner, és a gazdaság diversifikációjában is nagyon fontos szerepet játszik az EU. Kazaksztán nemzetközi szerepe is egyre növekszik. A nukleáris lefegyver a nukleáris fegyverek leszerelésében is nagyon fontos szerepet játszik. Arra kell, öszt, arra kell ösztönöznünk Kazasztánt, hogy ebben a, ezen a területen folytassa ezt a tevékenységét. A kísérő állásfoglalás Többek között arról szól, hogy bizonyos alapszabadságok esetében még azért komoly előrelépésre van szükség, sajtószabadság, stb. stb. Illetve nagyon fontos az, hogy a Velencei Bizottság véleményét is komolyan vegyék, illetve az Európa Tanács véleményét. Ahol kell, ott ösztönözni kell, Kazasztánt, az, e- hogy folytassa az, e- az eddigi úton elért eredményeket, ahol kell, ott pedig bizony kritikusnak kell lenni. Köszönöm. Köszönöm, Kukán úr. Következésében utolsó hozzászólunk, Buchner úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadó asszonynak, és szerintem nagyon jó álláspontot fejtett ki ebben a nehéz anyagban. Csatlakoznék az előttem szólóhoz. Az Unió számára nagyon fontos a globális stratégia. Az, hogy itt egy erősebb kapcsolatot, partnerséget építsünk ki Kazaksztánnal. De a helyzet még így is nehéz. A gazdasági erőlépés Kazaksztánban mindenütt jól látható, de ez nem tart lépést ezzel a, az emberi jogok területén elért elé, előrelépés. A kínzás elleni civil szervezet 132 új esetet regisztrált kínzással, illetve bántalmazással kapcsolatban. Itt utalnék arra az 500 emberre is, akit előzetes letartóztatásba vettek, csak azért, mert egy békés demonstráción akartak részt venni. Két erőszakmentes poli tüntetőt börtönbüntetésre ítéltek, csak azért, mert a Facebookon és egyéb fórumon kritikai hangot ütöttek meg. Tehát ha hangsúlyozom, nagyon fontos Európa számára és Kazasztán számára is egy jó kapcsolat. De nagyon óvatosnak kell lenni, hogy ne adjunk ki minden aduászt a kezünkből, azért, hogy még rá, rá nyomást tudjunk gyakorolni Kazaksztánra az emberi jogok területén. Köszönöm szépen eh, Bukner úrnak, és még két kolléga kéri a szót, eh, Tanok úr és Beg úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm is támogatja ezt a jelentést. Barelli úr jelentése kiváló anyag, de megint érdekes hoz. Tudom, hogy ezt már mondtam, hogy tíz, tíz évvel ezelőtt, több mint tíz évvel ezelőtt, akkoriban, amikor a keleti partnerség, illetve a szomszédsági politikaról szóló jelentésemet készítettem, akkor azt javasoltam, hogy Kazasztánt is fontoljuk meg potenciális jelöltként főleg úgy, hogy a Kaspi térségen keresztül Kazaksztán is politikailag, geopolitikailag is közel van. Nem csak azért, mert hatalmas erőforrásokkal rendelkezik, hanem azért is, mert nagyon sikeres modellt jelent Kazaksztán a a, a békés jólétben való együttélésre muszlimok, keresztények és egyéb kisebbségek között legyenek ezek nyelviek, vallásiak, egyebek. És ez egy nagyon komoly, figyelemértó e, eredmény, különös tekintettel a poszt-szovjet e, örökségre e, ez sok mindent tanít a nyugatnak, hogyan kezeljük az integráció kérdését, az, hogy hogyan éljünk együtt más kultúrákkal, vallási közösségekkel, saját tagállamaikon belül. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy igenis ki kell nyúlnunk Kazaksztán felé, és el kell ismerni, hogy ezt a harmonikus kapcsolatot, ugye Pakisztán ebből a szempontból sokkal nagyobb komoly problémákkal küzd, mint Kazaksztán. Természetesen az emberi jogok még mindig problémásak, a munka jogok, illetve a magas szintű korrupció elleni küzdelem, de ezzel együtt is Kazaksztán figyelemre méltó ország, és többet kell róla tudnunk már évek óta mondom, hogy nagyon fényes jövő állhat még előtte az Oroszországhoz fűződő gazdasági kapcsolatok. Ez a jelentés is arra mutat rá, hogy megpróbálják harmonizálni ezeket a viszonyokat gazdasági tekintetben is. Tehát hasznos partner, aféle puffert képez az Unió és Orosz, Oroszország között, legalábbis kereskedelmi tekintetben. Köszönöm szépen, Császtának. Pályet kolléga, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a frakcióknak is. Nagyon kiegyensúlyozott álláspontokat hallottunk, hogy politikai és gazdasági kapcsolatot kell építeni Kazaksztándal, ugyanakkor támogatjuk az emberi jogokat, hogy több embert tudjunk kihozni a börtönökből, és itt az Unió és a parlament itt még mindig lát problémákat. De egyetértek, hogy, hogy ez nehéz összehasonlítani az EU-kazak viszonyokat, hiszen ez a több, régió többi országával, hiszen itt jól alakulnak a dolgok, és az fejlemények, amiket Kazaksztánban láttunk, különösen gazdasági területen, igen, figyelemre méltóak. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni az EU-kazak kapcsolatokban az emberi jogok fontosságát. Vannak nevek ebben a jelentéstervezetben, de sajnos vannak még többen különféle emberjogi szervezetek akik miatt aggódunk, kereskedelm, illetve a szakszervezeti vezetők, akiket börtönbüntetésre ítéltek. Tehát itt az a jelentés tervezet természetesen nem fedi le száz százalékban az aggodalomra okot adó kérdéseket az emberi jogok területén, de összességében azt mondom, hogy reméljük, hogy Kazaksztán a jelentésünket és az unió hajlandóságát előrelépésként értékeli majd, a jó szándék jeleként fogja értékelni, és remélhetőleg lép azokkal a dolgokkal kapcsolatban, ami bennünket aggaszt az európai, a, az emberi jogokkal kapcsolatban, és pozitívan fognak majd reagálni Kazaksztánban erre, gyorsan fognak lépni a felvetett problémákkal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Pajt úrnak. Kéri még valaki a szót? Úgy látom, hogy nem. Fordulok a, az előadóhoz, hogy szeretne zárószásként hozzászólni valamit. Holnap, fog erről a, holnap fogunk zárószavazást tartani, plenárison pedig valószínűleg novemberben fog sor kerülni. Nagyon köszönöm mindenkinek a hozzájárulását, és akkor ezzel elérkeztünk a tízes napi rendi ponthoz és kérdezem kollégáimat, hogy Vigand úr itt van-e, hát aki nélkül ugyan nem nagyon van értelme tovább folytatnunk, úgy látom, hogy egy pár percet várnunk kell. Javaslom, hogy maradjanak az ülésteremben. Ne felejtsük el, hogy a tizedik napi rendi pontot zárt ajtók mögött fogjuk tárgyalni. Ez azt jelenti, hogy mindazok, akik nem jogosultak arra, hogy ezen részt vegyenek, akkor használják ki ezt a lehetőséget arra, hogy elhagyják az üléstermet. Köszönöm.